akkor elfogadottnak vesszük a jegyzőkönyvet. A következő, uh, Ian Duncan, miután a brit kormány tagja lesz, ezért a helye megüresedik június 23-án, és június 24-én pedig Tereze Komadini kártya helye üresedik meg, ugyanis ő a Máltai Parlament tagja lett. Viktor Negrescu Romániába távozik miniszterként, és június 30-ától üresedik meg az ő helye. Az Egyesült Királyság hatóságai tájékoztattak engem arról, hogy John Fleck képviselő megválasztása június 28-ától lesz érvényes ebben az évben, valamint Rupert Matthews és Veit Kán június 29-én lesz érvényes, és őket helyettesítve pedig őket, ők helyettesítik a következő képviselőket, Vicky Ford, Andrew Luer és Afzal Khan. Sok szeretettel üdvözlöm az új kollégákat, és az ő munkájuk természetesen a parlament